napirendi pontunk a bizottság nyilatkozata Ecuadornak egyrésztről az Európai Uniós tagállamai, másrésztről Kolumbia és Peru között aláírt szabadkereskedelmi egyezményhez történő csatlakozása eh, témájában. Eh, megadom a szót újra Malmström biztos asszonynak. Um, uh, Elnök asszony, igen, tisztelt képviselők! Üdvözöljük a parlament állásfoglalását, amely az EU-Peru-Kolumbia kereskedelmi megállapodásról szól és Ecuador csatlakozásához, e megállapodáshoz. Az Európai Unió és tagállamai Peruval és Kolumbiával kötötték ezt a megállapodást egy újabb lépéshez előre Latin Amerikával való kapcsolatainkban, és abban, hogy megszilárdítsuk régióban a helyzetünket, ez fontos számunkra. A bizottság véleménye szerint a megállapodás előnyös mindkét fél számára lehetővé teszi azt, hogy konszolidálja a hagyományos kereskedelmi áramokat, és ösztönzi és diversifikálja a kereskedést, beruházást mindkét oldalon. Reméljük azt is, hogy gazdasági motorként tudunk a szociális fejlődésben is előre eh, vinni Ekvadorban a helyzetet, a, seg- a szegénység leküzdésében is, amely szintén fontos cél. A csatlakozási protokoll átfogó és kiegyensúlyozott megállapodást hoz, amely teljes mértékben a kolumbiai-perui megállapodás ambícióit követi. A különbségeket azonban figyelembe veszi, hiszen nyilvánvalóak az EU és Ecuador közti gazdasági különbségek, az ekvadori hosszabb időszak és a, a különböző elfogadási körülmények miatt, amelyeket Ecuador kérte. Nagyon fontos Ecuador számára ez a megállapodás, hiszen Ecuador el fogja veszíteni ez év végén az EU piacokhoz való preferenciált helyzetét. Nem csak eh, az új megállapodás nem csak ezt eh, állítja helyre, hanem hosszú távú stabilitást is hoz, kiszámítható feltételeket a kétoldalú kereskedelem és beruházások számára. Mi, ahogy azt a legutóbbi témakörben is meghatároztuk, és a kereskedelmi stratégiában is benne van, biztosítjuk azt, hogy a kereskedelmi rendelkezések, a fenntartható fejlődés hatékonyan, megfelelően támogatható a fejlesztési együttműködésben is. Ecuador, ahogy az állásfoglalás is mutatja, a fenntartható fejlődés és kereskedelem számára nagyon fontosnak tartja ezt a megállapodást. Ez a fenntartható kereskedelmi fejezetben is benne van. Közös programot tudunk ez alapján az együttműködéshez és bevált gyakorlatok kiterjesztéséhez, kicseréléséhez kidolgozni. Az önökkel, tagállamokkal és a civil társadalom hozzájárulásával a megállapodás hatékonyan megvalósíthat, különösen ez a fenntartható fejlődés fele, fejezet. Ehhez az önök munkájára, hozzájárulására szükség van. Az, állalfog, az állásfoglalás mutatja, hogy önök elkötelezettek eliránt. Figyelembe vettük kérésüket, hogy rendszeresen támogassuk önöket a banánimportról, Ecuadorból a megállapodás hatályosulását követően is. Biztosíthatom önöket arról, hogy a banánimport import nyomon követése és a piaci helyzet értékelése hatékonynak bizonyult eddig. Ez az állásfoglalás létfontosságú Ecuador csatlakozási folyamatában, de még nem a, a vége. A, hatályba, a végrehajtás és a az, ami nagyon fontos lesz, és ebben a bizottság figyelembe fogja venni az önök véleményét, folytatja a párbeszédet. Köszönöm szépen még egyszer az állásfoglalással kapcsolatos kiváló munkájukat, várom a vitát, és mint mindig teljes mértékben szeretnénk önökkel e megállapodásban is együttműködni a hatályosulásig, és azt követően is. Köszönöm. Köszönöm szépen, biztos asszony. Most a hozzászólók listája Fiszasz úr két percben. Köszönöm szépen, elnök asszony biztos asszony, az elmúlt években nagyon sikeresen folytatott tárgyalásokat, és Ecuador Peru csatlakozását jelentősen ön személyesen is segítette. Ez jó hír, de ne felejtsük el, aki Ecuadorban járt, az tudja, hogy 2009-ben már feladtuk egyszer a tárgyalásokat. Az Európai Parlamentben régóta beszéltünk már arról, hogy a záró védőzáradékokat is mindenképpen érvényesíteni kell a, az Ekvadorral kapcsolatos megállapodásnál. Köszönöm Solc úrnak a kiváló együttműködést. Az EPP módosító indítványokat nyújtott természetesen be, és Ezeket korábban egyeztettük, kiegészítettük. Az Európai Parlament támogatását élvezi, ez alapján az, hogy Európa csatlakozzon ezekhez a megállapodásokhoz. Nagyon örülök annak, hogy a végleges szöveg erősíteni fogja a kereskedést, a kétoldalú beruházásokat, a szociális fejlődést, társadalmi fejlődést, és az egyenlőtlenségek megszüntetését eh, szintén támogatja. Nos, a megállapodás eh, jelentős lesz az Ekvador és Európai Uniós kapcsolatok fejlesztésében is. A 2012-ben az Európai Parlament a Kolumbia-Peru szerződés elfogadását megelőzően kér, kérte az emberi jogok, környezetvédelem és munkajogok ellenőrzését. Most is emlékeztetek mindenkit arra, hogy azonos bánásmódot akarunk minden olyan, a szerződés minden felénél. Köszönöm szépen, Langen úr, másfél percben. Köszönöm szépen, elnök asszony, biztos asszony. Valóban üdvözöljük azt, hogy Ecuador csatlakozik a megállapodáshoz. Eredetileg is ilyen megállapodást szeretünk volna, hiszen a regionális szintű integráció is fontos központi momentum politikánkban a latin-amerikai országokkal kapcsolatban. Úgy gondolom, hogy az állásfoglalással nagyon jó az együttműködés, Solc úrral, Fizesz úrral, más résztvevőkkel szívben köszönöm ezt. És úgy gondolom, hogy az irány is megfelelő. A csatlakozást meg akarjuk szervezni, de szeretnénk, hogyha a végrehajtás is jobb lenne. Éppen ezért utalnék arra, hogy Kolumbiánál, Perunál is egy, már egy roadmap-et felállítottunk. Mário Dávid és én voltam akkor, akik tárgyaltunk a kormányokkal. Biztos asszony, teljesen igaza van abban, hogy nem csak a tárgyalások döntőek, hanem maga a végrehajtás és folyamatosan egymást követően a végrehajtás során minden fontos, ami a munkavállalói jogokat, környezeti normákat illeti. Közösen kell tehát a javítást megvalósítani. Ecuador nyilvánvalóan fontos, hogy ugyanolyan irányt kövessen, mint Kolumbia és Peru. Csak így fejlődhető is. Különösen a munkaügyi felügyelet kérdésében, hiszen tudjuk, hogy az a 129-es iló egyezményt még nem írtak alá. Közösen kell tehát elkötelezetten bizottságnak és parlamentnek a végrehajtást biztosítania. Köszönöm. Madam Bilbao. Köszönöm, Bilbao asszony két. Gracias, presidenta. Señora comisaria. Köszönöm, elnök asszony, biztos asszony. Szeretném támogatni azt, hogy Ecuador csatlakozzon Kolumbiához és Peruhoz. 2013 óta Kolumbiával és Peruval van szabadkereskedelmi megállapodásunk. Remélem, hogy ez a két elvesztegetett év, a két elvesztegetett év után Ecuador is élvezheti azokat az előnyöket, amelyeket Kolumbia és Peru már élveznek. Ecuadorban 4 millió agrártermelő van, Eh, ezeknek különösen, neki különösen fontos az EU-val ápolt kapcsolat. Emellett 1400 eh, eh, olyan KKV is van, amelyek kereskedelmi kapcsolatban állnak az, egyes, az Európai Unióval, és munkahelyeket teremtenek. Ez tehát egy fontos eszköz, amely hozzájárul a régió biztonságához, jólétéhez, és eh, hozzájárul a fejlesztéshez, valamint remélhetőleg a társadalmi viszonyok javításához is. Eh, ez eh, a mérete és növekedése miatt Európa számára fontos terület. Ráadásul ezen országok polgárai közül sokan Európába költöztek. Támogatnunk kell tehát ezeket a megállapodásokat, mert több ezer munkavállaló családja, munkavállaló és családja néz most jobb jövő elé. Azt gondolom egyébként, hogy az egész andoki közösséget lefethetné, ez a megállapodás. A világkereskedelem javára is van mindez, és éppen ezért támogatni fogjuk a jövőben is. Köszönöm szépen, elnök asszony, biztos asszony. Ecuador kormánya úgy határozott, hogy csatlakozik az EU-Peru-Kolumbia kereskedelmi megállapodáshoz, és magára veszi azt a kötelezettséget, hogy az Európai Unióval kapcsolatos korábbi korlátozásait megszüntesse. Tulajdonképpen külön megállapodást javasolt Ecuador partnerségi kapcsolatot az EU-val. Az igen figyelemre méltó környezeti és társadalmilag tudatos ország javaslata volt ez. Az Európai Parlament a kolumbiai-perui megállapodással kapcsolatban sokáig bizonytalan volt de végül is azzal a feltétellel megszavazta, hogy konkrét lépéseket kell tenni az emberi jogi helyzet, a szociális helyzet és a környezeti feltételek javításában. Ecuador kormánya e területeken különösen sikeres volt a területeken, ezért úgy gondolom, hogy nagyon figyelni kell. Ecuador csatlakadása a megállapodáshoz fontos momentum az ország számára is, de abból a szempontból is, hogy megvizsgáljuk, hogy az általános megállapodás hangulata az elvárásainknak való megfelelő végrehajtás elfogadható-e. Az első számok, amelyek a két másik országgal kapcsolatos kereskedelemből adódnak, azok messze elmaradnak a vár elvárásoktól, és igenis a végrehajtásnál, a megállapodás végrehajtásánál is ott kell lennünk. A megállapodás tervezettel én eh, eladóként az Európai Parlament felelősségét szeretném, és a bizottság felelősségét is arra irányítani, hogy hol van még tennivaló, hogy eh, a két régió előnyét szolgálja a megállapodás. Ezért szeretnék köszönetet mondani az előadóknak, és eh, azért az állásfoglalásért, amely pontosan ezt a célt követi. Köszönöm. Köszönöm szépen. Máté úr, két percben. Köszönöm, elnök asszony. Ecuador belépése az EU-Kolumbia-Peru közti szabadkereskedelmi megállapodásba minden félnek előnyére válik, ugyanakkor csak, hogyha tisztességesek vagyunk, akkor válik mindenkinek az előnyére. Én a Kanári-szigetekről származom, ahol banánt is termesztünk, és én azt szeretném elkerülni, hogy az EU saját banánágazatát veszélyeztesse ez a megállapodás. Komoly aggodalmak vannak az én választókerületemben, attól tartunk, hogy ekvádori banán árasztja el az európai piacokat, mert Ekvádor a legnagyobb exportőre, banánexportőr az Európai Unió felé, és ahogy azt láttuk, ahogy csökkentek a vámok, növekedtek a, növekedett a behozott mennyiség. Látjuk azt, hogy a, ami az árakat illeti, e, csökkennek a banán felvásárlási e, árai is. E, emellett e, el kell döntenünk, hogy hogyan módon kompenzáljuk azokat az EU termelőket, akiknek a helyzete nehezebbé válik. Emellett oda kell figyelnünk, hogy a felülvizsgálati záradék is megfelelően működjen akkor, hogyha tényleg, tényleg veszélyezteti a saját termelőinket. Én tehát igennel szavazom, szavazok és támogatom is ezt a megállapodást, de nem minden áron, nem áldozom fel a Kanári-tengeri szigeteken, a Kanári-szigeteken banántermelőket, tehát egy védzáradék kell, korlátok kellenek, amelyeket, hogyha meghalad a behozatal, akkor automatikus intézkedésekre kell, hogy sor kerüljön. Ezért erre szólítok fel én itt a plenárison. Ecuador nem kaphat jobb elbánást, mint amit Kolumbia és Peru. A bizottság azt mondja, hogy van védzáradék, akkor azt alkalmazzuk, illetve helyezzük hatályba. Tudjuk, hogy a Kanári-szigeteken és más Európai Uniós területeken is élnek banántermelők. Señora comisaria, yo... Köszönöm, Farga úr. Köszönöm. A Latin Amerika nagyon-nagyon fontos partnere az Európai Uniónak kereskedelmi szempontból, ebben egyetértek az előttem szólókkal. Tekintettel arra, hogy más gazdasági nagy szereplők, mint Kína, is fontos pozíciókat igyekszik szerezni a, a térségben. A Ecuador nagyon fontos ország a térségben, az Andok és a, megvizsgáljuk a politikai összefüggéseket. Látnunk kell, hogy Ecuador elnöke rendkívül fontos politikai szereplő, fontos a politikai és a kereskedelem politikai szempontból is a egyezmény aláírása. Lehet, hogy Ecuador hibázott, amikor nem csatlakozott a több oldalú megállapodáshoz, Kolumbiával és Perúval annak idején, ám most kategórikusan a megállapodás mellett törnek láncsát, és szerintem ez pozitív fejlemény. Úgy tűnik tartanak attól, azon dolgoznak, hogy az exportjuk érdekében csatlakozzanak az egyezményhez. Emberjogi oka sincs annak, és gazdasági stratégia oka sincs annak, hogy, a, a, hogy engedjük, a, a, aláírjuk a szerződést. Politikai befolyással bír az ország a térségben, tehát politikai szempontból is fontos ezért jó, hogy a biztos elkezdi a tárgyalásokat, és próbálják elkerülni a vétókat ebben a témában. Köszönöm szépen egy percben Rodriguez Penyero asszony. Köszönöm szépen, elnök asszony, tisztelt biztos úr. Köszönöm. Nagyon hálás vagyok azért, hogy ennyire nyíltan működtek együtt ezzel az állásfoglalással kapcsolatban. Úgy döntött, én szeretném átadni a spanyol szocialista delegáció teljes mértékű támogatását a Ecuador abeli elközettelezettségének kihez, hogy az Európai Unióval megállapodást köt. Mindent megtettek, ami tőlünk telett annak érdekében, hogy csatlakozhassanak a megállapodáshoz. És ahogy Haudigi úr is elmondta, ez a megállapodás pontosan időben lép életbe ahhoz, hogy Ecuador minél előbb minden előnyét ki tudja használni. Ez a vita is lehetőséget adott arra, hogy lássuk az európai eh, kereskedelmi politika számára mennyire fontos, hogy a az emberi jogi és demokratikus értékeket is érvényesítse a kereskedelmi megállapodásokba. Itt a munkajogok, a szakszervezetek szerveződési szabadsága és más gyermekmunka elleni harc, a nemek közötti egyenlőség, az őslakos emberek védelme, mind olyan tények, olyan vonások, amelyek szerepelni, szerepelnek a megállapodásban, illetve belefoglalandók. Köszönöm egy percben, Danti úr. Köszönöm szépen, elnök asszony. Ecuador csatlakozással megállapodáshoz, amely 2012-ben került annak idején a Kolumbia, Peru és az EU között találásra Egy további lépés afelé, hogy Latin Amerikával gazdasági és kereskedelmi kapcsolatainkat mélyítsük. Várjuk a formális ratifikációs folyamat lezárását, ám azt gondoljuk, hogy az ország részvétele a szabadkereskedelmi rendszerben, egy széleskörű földrajzi térségben rendkívül fontos. Azért is, mert a környezetvédelmi és szociális normák erősödésével is együtt jár. Az Európai Bizottság cselekvési terve javítja az ekvádori állampolgárok életkörülményeit is közvetett módon, és ezáltal Ekvádor közelebb kerülhet az Európai Unióhoz, konkrét és szimbolikus szempontból is. Latin Amerika stratégiai fontosságú bír Európa szempontjából, Ekvádor pedig egy folyamat fontos állomása lehet, amely egy kiegyensúlyozott, nagyra törő megállapodásra juthat az Amerkoszúr térség egészével. Mikolási úr az első a spontán felszóló közül egy percben. Köszönöm szépen, elnök asszony, biztos asszony. Ekvádor csatlakozása a megállapodáshoz, mert Peru és Kolumbia is aláírt, üdvözlendő. Jó irányvetett tett lépés, és ezen túl az EU szempontjából is hasznos, meg a partnerország Ecuador szempontjából is az. Jó magam részt vettem a folyamatban az Eurolat tagjaként, és egyre inkább, egyre mélyebben ö, ö, részt vettem a kapcsolatok erősítésében. Azt gondolom, hogy Ecuador nagyon jó példája egy ország felemelkedésének, és fontos a mi felelősségünk szempontjából is, hogy diversifikáljuk kapcsolatrendszerünket, és ne feledkezzünk meg mindeközben az emberi jogokról és a, a szakszeretek jogairól ebben az országban. Egy percre Maria Szúr kap Köszönöm szépen. Azt hiszem, hogy Ecuador egyértelmű üzenetet küldött az egész világnak a legdobbi döntésével. Ma arról beszélünk, hogy megállapodást kötnénk Ecuadorral, mint ahogy azt tettük Perúval és Kolumbiával. A kereskedelem globalizáció alapvetően csak a multik érdekeit szolgálja. Fontos lenne, hogy a kis és középvállalkozók érdekeit szolgálja a helyi munka, foglalkoztatást, illetve a, a kis gazdálkodókat is szolgálják mindezek a megállapodások. Nem szabad feltételek nélkül megadunk magunkat, nem szabad minden áron ilyen kereskedő megállapodásokat kötni. Vannak nagyon kényes szempontok és kérdések. A piac nyitásnak lehetnek káros következményei, emiatt kompenzációt is biztosítani kell. Köszönjük, Jakovcsics úr a következő hozzászállónk. Köszönöm szépen. Elnök asszony, ez a megállapodás, amelyet várhatóan alárunk Ecuadorra, Perúval és Kolumbiával, jól mutatja, hogy már mennyire fontosak a harmadik országok és a velük kötött megállapodások. Ahogy arra helyesen rámutattak többen előttem, lehetővé tenni a szorosabb együttműködést a harmadik országokkal, jelen esetben az említett három országgal, és az érdekeinket is jobban tudjuk így érvényesíteni. Ez a döntés annak a fontosságát is hangsúlyozza, hogy a világpiacon az Európai Unió igenis fontos szerepet játszik. Remélhetőleg, hogy Ecuador őshonos lakosságát, akik a mezőgazdaságból élnek, is segítheti, tehát az ő érdekeiket is szolgálhatja. Fontos ugyanakkor, hogy az európai gazdák, vagy a Kanári-szigeteken banán termesztéssel foglalkozók ebből ne jöjjenek ki negatívan. Köszönjük szépen, most pedig a vita lezárásaképpen Malmström asszonynak adom meg a szót. Köszönöm szépen, elnök asszony, tisztelt képviselők! Ahogy többen is kifejezték, ezt közös érdekünk, hogy az Európai Unió, illetve Kolumbia, Peru és Ecuador közötti együttműködés szálait szorosabbra fűzök. Úgy érezzük, hogy Ecuador számára is fontos lehet. Persze itt sajátos szempontokat is figyelembe kell vinni. Úgy érezzük, hogy a saját gazdaságuk fejlesztése mellett szociális kérdésekre is megoldással szolgálhat. A regionális integrációját is szolgálja ezen országoknak, hogyha az Európai Unióval ilyen megállapodást kötnek. Természetesen aláírást és életbelépését követően a külszolgálat majd szorosan figyelemmel követi, hogy az ehhez kapcsolódó különböző szempontoknak, gondolok itt a fenntartható fejlődés, az emberi jogok, és itt tovább a szociális jogok érvényesülésére, hogy ezek valóban a gyakorlatban is megvalósulnak-e. Nos, ami a banán kérdést illeti, sok szempont felmerült ezzel kapcsolatban, egy stabilizációs mechanizmus szükségességére többen utaltak, természetesen figyelmünket nem kerüli majd el mindez és a védzáradék mechanizmusa az Ecuadorra kötendő megállapodásban is benne foglaltatik majd, és automatikusan életbe léphet. Ennek alkalmazásáról az Európai Parlamentnek majd rendszeresen beszámolunk, hogy megnyugtassuk Önöket. Köszönöm az általános támogatást. Remélem, hogy az állásfoglalásukat holnap meggyőző többséggel fogadják el majd, amelyet olvastunk, persze még változhat a módosítók értelmében, úgy érezzük, hogy a megállapodás megkötését nagyban segíti, könnyíti majd. Ezt köszönjük, mondja az elnök.